Abstimmung. Wo ist hier der Bevor wir aber mit der Abstimmung. So, jetzt? Ja. Nochmal alle herzlich willkommen. Még egyszer szeretettel üdvözlök mindenkit. Mindenki remélem, hogy jól érezte magát az ebédszünetben. Akkor a Horizont 2020-ról szóló buszó jelentésről szóló szavazással kezdtünk. A kettes, hármast nem tudja támogatni az ECR, az, a szocialisták pedig az egyes, kettes, hármast támogatják. Akkor el is kezdhetjük a szavazást, ugye? Vagy kíván először a jelentéstevő egy szót szólni? Nagyon röviden tessék. Nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani minden hányik eh, előadónak, főként a titkárságnak, akik valóban nagyon kemény munkát végeztek. Végül valószínűleg kompromisszumos módosítók eh, születnek az ITRE-ben, eh, így véglegesülhet az az álláspont, hogy több pénzt szánunk az éghajlatváltozási programokra. Köszönöm szépen. Ez az ötös napirendi pont, 15-ös napirendi ponthoz kapcsolódó jelentés, tehát kezdjük a szavazást, méghozzá 67-esről mellette. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás, Elektronikusan leellenőrizzük. 69 elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 70 mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodás el, elutasítottuk 74 mellette. Leellenőrizzük elektronikusan a 73-ast, 73, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 12 mellette, 6 ellene elfogadtuk. 74 mellette igen? Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 76. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Ellenőrizzük le a 76-ost elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 10 mellette, 13 ellene, elutasítva. 5 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Első konszolidált módosító, 1 mellette, ellene, tartózkodás, <clears throat> elfogadtuk. Akkor már is tovább megyünk a 96-oshoz mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 97 mellette. 96-ot kívánják ellenőrizni, akkor ellenőrizzük elektronikusan. 96. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 11 mellette, 14 ellene, tehát elutasítva 97-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadva 98 mellette, ellene, tartózkodás, nem volt világos, 98. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük le elektronikusan. 98-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 8 ellene, 3 tartózkodás elfogadva. 99 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 102 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 101 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százas és 103-as egyformák mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le 100-as és 103-as módosító, Elektronikusan ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24 mellette, 9-en ellene, tehát elfogadtuk 104 mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk 105-ös mellette. ellene, tartózkodás, nem, talán elutasítottuk, de ellenőrizzük le elektronikusan. 105-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 17-en ellene szavaztak, elfogadtuk. 107 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109 mellette, ellene Százkilencest elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 21-en ellene, elfogadtuk. 110 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 113 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 114 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10, 116 mellette ellene a 116-os. Tehát a 116-osról szavazunk most. Mellette A következő oldalon van. Úgy, úgy tűnik, hogy nem, nem a 115-ös, a 116-osról van szó. A 115-ös később jön. 116 mellette, ellene, tartózkodás, hát elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117 mellette. 117 és 119-es megegyeznek, emellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 115 most, 115-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 120 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 121 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. So the next one. 122. 122 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 123 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 125 mellette, ellene, tart, ezt ellenőrizzük le elektronikusan 125-ös. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk 127 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk 128 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Második konszolidált módosító, Péter Líze. Csak egy rövid megjegyzésem lenne a kettes konszolidált és a hármas konszolidált módosítóhoz. A koordinátorok elnöke és az jelentéstevők egy e-mailt küldtek nekem tegnap a, a Júri Bizottság jelentési tevétől, és tudományosan, etikailag és jogilag is tanácsot ad, és szeretném ezért elmondani, hogy különböző felfogások vannak. A Juri véleményét tulajdonképpen ignorálnánk, ha ignorálhatnánk, aki nem akarja azt ignorálni, az szavazzon a 2 és 3-as ellen, viszont a 124-es és a 126-os mellett szavazzon. Ezt csak információ szinten akarom közölni. Elnök, köszönöm szépen, Péter Zile, Lize, hát megkérdezhetnénk, hogy ki szavazna másképpen, ki, ki lenne az, aki egyáltalán nem fogadná el a júri javaslatát. De jó, minden esetre utaltunk erre az e-mailre. Számomra úgy gondolom, én, én úgy gondolom, hogy nem vagyunk, nincs megkötve a kezünk, tehát mindenki úgy szavaz, ahogy akar. Tehát kettes konszolidált. Mellette. ne. ellenőrizzük le elektronikusan. Tehát a kettes konszolidált módosítót elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35-20 arányban elfogadtuk. Akkor már is a hármas konszolidált módosítóhoz érkeztünk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8 mellette und dagegen ist ellene, elutasítva. Kilences. Elnézést. E, itt e, a telefonálás miatt sajnos nem tudtam rendesen figyelni. Minden esetre most a 8-ast elektronikusan le jó? Megnyitom a szavazást. Elnézést, csak kicsit zavarta a szavazást ez a telefonálás. Lezárom a szavazást. 56 mellette, senki nincs ellene, tehát egyhangulag elfogadva. 9. Je, mellette? Ellene? Elfogadva. 137 mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 138 mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 158, 139 blogban, mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 10 mellette, Ellenem. tartózkodás, elfogadtuk. 140 mellette, Ellene? Tartózkodás? Nem volt világos, elektronikusan leellenőrizzük 140-es módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 37 mellette, 19-en ellene elfogadva, 143 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 141 mellette, ellene, tartózkodás, ez sem egészen világos innen föntről. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük le 141-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Húsz hét arányban elutasítva 142 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk 144 mellette nem, tartózkodás, elfogadtuk. 11 mellette, ellenőrizzük a 144-est elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 10 mellette, 49-en ellene, világos, hogy elutasítva. Akkor 11-es mellette. Mell ellene tartózkodást elfogadva. 145 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 146 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 147 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 148 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 150 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 152 mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadva. 151 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 13 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 100 54. Ez kiesett, akkor 155 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 156. A 155-ös szeretnék leellenőrizni, akkor ellenőrizzük le. Stimmt. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 29 el, mellette 29 ellene, elutasítva. 156-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 157 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 159 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 165 mellette. Ellene. Tartózkodás. Szocialistáktól a kollégáim nem szavaztak, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük le. 165-ös. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 mellette, 28-an ellene, tehát elfogadtuk. 166 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 167 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 168 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 169 mellette. 168-as elektronikusan leellenőrizzük, 168. Látom már, hogy nagy többség lesz. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 45-en mellette, 13-an ellene szavaztak, egy tartózkodás volt, tehát Kérem, hogy ugyanígy jelezzék, ugyanilyen világosan jelezzék kézfelemeléssel is, hogy mire szavaznak. 169 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük elektronikusan 169-es. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. 31 mellette, 28 ellene elfogadtuk. 170-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 171-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 172 mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 173 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 174-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 175-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 176-os mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 177-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Azért ezt elektronikusan még teszteljük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 50 mellette 9 tisztán elfogadtuk. 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 179-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 180-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 181-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 182-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 183-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 184-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 185-ös mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 186-os mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Elutasítottuk. Elutasítottuk. 187-es mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 188-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 189 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 190-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 192 mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 193 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 194-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 195-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 196-os mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 197-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 199 mellett ellene, tartózkodás elutasítva, 200 mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 201-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 202-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 203-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk 204-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk 205-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 206-os mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 207-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 208-as mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 209-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 210-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 211-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 212 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 213 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 214-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 215-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 216-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 217-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 218-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 219-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 220-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 16-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 221-es mellett nem. Tartózkodás elfogadtuk. 222 el, mellett ellene tartózkodás elutasítva. Áttérünk az ötös kompromisszumra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor ugrunk, és pedig a 228-asra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 229-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ugrunk 244-esre mellette ellene tartózkodás elutasítva. 242-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 200, ez el, kimarad, 240-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 241-es mellett ellene elfogadtuk, 45 ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 243-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 239 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 239b mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Átérjük a hetes kompromisszumra mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 247-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 254 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 255-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 20-assal folytatjuk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 258-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 260-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 257-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 259-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 261-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellett, Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 262-es mellett? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 264-es mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 22-es okafogyott, 263-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 266 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-ast visszavonták a 268-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 267-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 269 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es konszolidált módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 283-asra folytatjuk mellette, Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 252-es mellett. Ellene? Tartózkodás elutasítva. 281-es, 84-es és 85-ös azonosak. És itt szavazunk mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 286-os mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 287-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 289 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 288-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 27-es mellett, nem? Jó, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Tehát 288-as elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazás. 39 mellette, 21 ellene. Tehát itt már nagy harmónia van. 27-es mellette, ellene tartózkodás 290-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 10-es konszolidált módosítóra mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor ugrunk a 300-asra, mellette, ellene, elfogadtuk. Ez 301-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 305-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 303-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 304-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 302-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk 307-es mellett, ellene elfogadtuk. 306-os mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk 308-as mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk 309-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk 310-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk 311-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 312 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 313-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 314-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 315-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 317-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 316-os mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 318-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 321-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 319-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 320-as mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 322-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 323-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 324-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 325-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 326-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 327-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 328-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 329 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 330-as mellett, Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. 332 mellett. Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. 331-es mellett. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 333 mellett. Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. 334-es mellett. Ellene? Tartózkodás Elutasítva. 335-ös mellett. Akkor a 334-es ellenőrizzük, ha ilyen óhaj van. Ellenőrizzük. ...334-es. Mindenki szavazott? Elfogadott. itt, itt, egy kicsit összezavarodtam a számokkal. Tehát melyik? Itt volt egy kis irritáció. A, a, a, a szám angol fordítása nem volt jó. Tehát akkor még egyszer elektronikusan szavazunk. Julie Görling módosítójáról és a 334-es számot viseli, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Slüter úr is, akkor lezárom a szavazást. 38 mellette, 24 ellene. Elfogadtuk. 335-ös mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 336-os mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 337-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 338 mellett ellene, tartózkodás elfogadtó. 339. 339 -e. De itt van, aki kétszer szavaz. Tehát láttam olyat is. Na. 238-asról elektronikusan szavazunk. A 338-ról elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 25 mellette, 35 ellene, elutasítva. 339-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 340-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 341-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 242-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 343-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 244, 344 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 345-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 346-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 347-es mellett nagyon szívesen megismételhetjük, tehát a 346-osat elektronikusan. Mindenki szavazott? Akkor most lezárom a szavazást. 45 mellette, 15 ellene. Innen ezt én nem láttam. 347-es mellett. Elnézést, fogyott. 348-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor áttérünk a négyes kompromisszumra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és ugrunk a 353-ra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 355-ös mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 356-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 358-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 359-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 360 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 361-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 362-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 367-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 368 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 369 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 370 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 372 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 371 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 373 mellette, ellene, tartózkodás el, elfogadva 374 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 375 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 376 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 377 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 378 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 379 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 380 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 381 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 382 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 383 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 384 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 385 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 40 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, akkor 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 43 mellette,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 Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 50-en szavaztak mellette, egy ellenszavazat volt, és 10 tartózkodtak. Sok szeretettel gratulálunk a jelentéstevőnek. Dann bleiben wir bei dem Berichterstatter und jetzt Ugyanannak a jelentéstevőnek a második jelentéséről lesz most szó. 17. napi rendi pont, tehát a horizont végrehajtásáról szóló. Szavazás 58-as az első mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva 59 mellette. Le kell ellenőriznünk az 58-as módosítót elektronikusan. Mindenki szavazott? Úgy tűnik, hogy nagyon nagy többséggel fogadtuk el, 48-13 arányban, tehát elfogadtuk. 59 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 60 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 61 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 64 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 65 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 67 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 69 mellette, 67-es le kell ellenőriznünk elektronikusan, 67. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29-en mellette, tehát el, elutasítottuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 70 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 75 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 76 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 77 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Mellékletek jönnek, három mellette, ellene, Tar- még egyszer, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Öt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 78-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 80 el mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 81 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 82 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. 11. Jó, ellenőrizzük le a 85-öst elektronikusan. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 44-en ellene szavaztak, világos, hogy elutasítottuk. 11-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 90 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 91 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 93 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 94 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 95 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 98 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 100 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 104 mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Nem voltam benne egészen biztos. 104-est elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 102-es mellette. Ellene. Tartkozkodás elutasítva. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadva 105 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 106 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 107 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 108 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 109 110 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 119 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 121 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 120 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 129 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 132 mellette, ellene tartózkodás 134 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 133 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 135 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 136 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20, 121 mellette. Elnézést, csak 21. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Konszolidált 5-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 143 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk 144 mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan a 144-es módosítót. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 31-en e, mellette, 30-an ellene szavaztak, elfogadva 146 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 146-ost is elektronikusan. 146-osról van tehát szó. Mindenki szavazott? Úr, lezárom a szavazást. 32-en mellette, 28-an ellene, elfogadtuk. 145 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 147 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 148 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 150 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 151 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 152 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 153 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 156 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 157 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 158 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 159 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 160 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100, nem, 27-es mellette ellene elfogadtuk, 161 mellette ellene elfogadtuk, 162 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 165 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 166 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 167 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 168 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 169 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 169-es elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29 mellette, 31-en ellene szavaztak, elutasítva tehát. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 170 mellette, egy ellene, tartózkodás, elfogadtuk 171 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 172 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 173 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 174 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 175 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 176 mellette, ellene, tartózkodás, nem egészen világos, 176-osról elektronikusan szavazunk, szavazott-e mindenki? Jó, lezárom a szavazást. 36 mellette, 26 ellene, elfogadtuk. 177 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 178 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 179 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 180 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 181 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 182 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 183 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 184 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 185 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 31 mellette, ellene, tartózkodás fogadva 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 188-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 192-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 193-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 194-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 195-ös mellett ellene tartózkodás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 tartózkodás elutasítva. 201-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 202-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 203-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 204-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellett ellene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 ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 54 elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 39 mellette, 22 ellene elfogadtuk. 56-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. És most elektronikusan a zárószavazás. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 62 mellette, senki nincs ellene, egy tartózkodás. Gratulálok! a jelentéstevőnek a kemény munkáért. Akkor most áttérünk kedvenc programunkhoz, a Life-hoz, Äh, bevor wir mit der Abstimmung... Mielőtt elkezdjük a szavazást, röviden szeretnék utalni rá, hogy a 63-as, 64, 65, 6, 5, 95 és 96 nem szabályszerű, mert az elnökség így döntött. a 89-es és a 90-es, 90 visszavonták, akkor most kezdhetjük is a szavazást. Tehát a Regi 12-esre kezdjük mellette. Mellette? Ellene? Elektronikusan ellenőrizzük. A szavazás közepette vagyunk, utána nem. Nem, nem. A szavazás alatt nem lehet szót kérni. Kedves kolléga, a szavazás közepén vagyunk. A szavazás közepén szavazunk. Azonnal megkapja a szót. A szavazáson belül vagyunk. Nem tudom, nem megy át a fordítás? Nem tolmácsolják? Szavazunk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 34 mellette, 20 ellene, és most, most megkapja a szót. Köszönöm, elnök úr. Üzenetet küldtem arról a döntésről, hogy 63-as, 61-es, 65-ös módosítót nem fogadják be. Ahogy azt az üzenetemben is mondtam, ez a döntés elfogadhatatlan, még az elnökség döntésének fényében is 65-ös, 63-as és 64-es is nem konkrét számokat javasol a is vonatkozóan, ugye a Anything But Figures döntésről beszélünk. A parlament elnökség úgy döntött, hogy a tárgyalások ezen pontján konkrét számokat ne vegyünk be. Az én módosítom nem erről szól, egy politikai álláspontot ír le, egy elvi kérdést fejt ki. Arról beszél, hogy a több éves pénzügyi programban a költségvetés egy százalékát kapja a LIFE program. Ezek nem konkrét számadatok, költségvetési összegek, ez egy elvi kérdés, ez csak egy arányszám,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 ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a regi 14-esre térünk át mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 24-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-es mellett ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük, ellenőrizzük a 89-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. 34-en mellette, 27-en ellene, így elfogadtuk. 25-ös mellett, ellene, elfogadtuk. 26-os szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 91-es mellett nem? Á, ellenőrizzük. Semmi probléma. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. 24 ellenszavazat, 36 mellette. Elfogadtuk. Megkérem minden a kollégákat, hogy emelje föl jó magasra a karját. Az 91-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk a kettes konszolidált módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A hármas konszolidált módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kicsit ugrunk az itre 8-asig mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a 106-os, 107-es módosító. Igen, igen, ezek mind, mind okafogyottak. Akkor a budget 11-re térünk át. De most a 167-esről szavazunk mellette. A 167-es módosítról szavazunk mellette. Ki van ellene? Tartózkodás. Elektronikusan szavazunk a 167-esről. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. 19 mellette, 38 ellene, és így elutasítva. 168-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Most a budget 11-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a regi 15-re mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a 119-es mellette ellene, elfogadtuk. 200, tehát a 34-esre ugrunk, és az itt 10 együtt, 122-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva akkor a 123-as, 124-es és a regi 17-es mellett. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 125-ös. Nagyon szívesen ellenőrizzük, tehát ezt a 3-at, a 123, 124 és a regi 17-es elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 37-en mellette, 24-en ellene, így elfogadtuk. 125-ös, 126-os, nem szavazunk róluk. Továbbugrunk, 35-ös és a Regi 16 os a mellette. Regi 19-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os és az ITRE 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. az ITRE 14-es mellett, ITRE 13-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ITRE 14-es mellett, ellene, tartózkodás, nem világos, tehát az ITRE 14-ről szavazunk elektronikusan, Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 29-es, 33 elutasítva. Tehát az ITRE 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37 és a regi 20 ugyanaz, együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 21 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Regi 22-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 130-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 129-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 131-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 132-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 133-as mellette ellene tartózkodás ezt elektronikusan ellenőrizzük, 133-as. Mindenki szavazott? Akkor most zárom a szavazást. 31 mellette, 30 ellene, elfogadtuk. Akkor a 8-as konszolidált módosító mellett, ellene, és akkor elfogadtuk, átugrunk a Regi 25-ösre mellette, ellene, elfogadtuk Regi 26-os, ellene, elfogadtuk. Regi 27-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 138-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 28-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 139 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 140-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 141-es mellett, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt megint elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 30 mellette, 31 ellene, tehát elutasítva. 42-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 142-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 143 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 144-es, régi 31-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es és 100 45-ös együtt, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Most a 4B konszolidált módosító mellett, ellene, tartózkodás. Ezt most elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 4B konszolidált módosított elutasítottuk. A 4A konszolidált módosító uratérünk el, 4A mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 4A-t. Biztos, ami biztos. Mindenki szavazott? Akkor most zárom a szavazást. 33 mellette, 28 ellen, tehát elfogadtuk. Akkor a 4C konszolidált módosítóhoz értünk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Wir kommen jetzt zum Abänderungsantrag 165. Ha megtalálta mindenki, akkor mellette. Nálam 14. oldalon van, a magyar kabin változatában szintén, 165-ös, 14. oldalon. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 166 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán 170 szóbeli módosítással mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. Akkor most a 170-esről eredeti formájában kell szavaznunk, tehát szóbeli módosító nélkül. 170 eredeti mellette. Tehát még egyszer megismétlem. Ki van a 170-es mellett eredeti változatában, szóbeli módosító nélkül. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ötös konszolidált módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Persze leellenőrizzük. Természetesen. Az ötös konszolidált módosítót elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39-en mellette, 21-en ellene, tehát elfogadtuk. Hatos kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ügyrendi kérdés. Tessék! Eh, não, Presidente, ainda relativamente ao compromisso 5. Nem, elnök úr, még mindig az ötös kompromisszummal kapcsolatban. A 175-ös módosító nem inkompatibilis az imént elfogadott ötös kompromisszummal, így szerintem igenis lehetne erről a módosítóról szavazni. Tehát a 75-ös módosító igenis összeegyeztethető. Az ötös kompromisszummal, ami egyébként a hátrányos helyzetű régiók társfinanszírozási arányával foglalkozik. A 175-ös, még egyszer mondom, igenis összeegyeztethető a kompromisszummal, ezért lehet róla szavazni. Köszönöm szépen a megjegyzését, de a frakció úgy döntött, hogy ezzel a szabadó listával fogunk halad, tovább haladni. Hetes kompromisszum. Egy, mellette. Nem, elnézést, azt elfogadtuk már. Következő a 188-as mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 189, 190-est visszavonták, 192 mellette ellene, tartózkodás nem világos, akkor a 192-t elektronikusan ellenőrizzük le. Stimmt? Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 36-an ellene. Elutasítottuk. 194 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 193 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 195 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52 szóbeli módosítóval együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 36-os és 196-os azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 197 szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Akkor a tízes konszolidált mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 200-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 204 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 201 és 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 202 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 22-es leellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-35 arányban elutasítottuk az ITRE 22-est. 203 mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 9-es konszolidált mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Es geht weiter mit dem Abänderungsantrag Budget 5. Akkor a budget 5-össel folytatjuk, 21. oldal mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. Budget 6 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. Haug már hal hármas mellette. Három mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre egy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 1 mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os és Regi 2 azonosak mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ittre 2 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi három mellette, ellene, tartózkodás. Hmm. Leellenőrizzük inkább. Regi három elektronikus szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Tja, c'est clair. Abgelehnt. Hát ez világos, elutasítottuk. Hetes mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Ittre három mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 68-as mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 8 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Regi 4 kiesik, akkor a regi hatos jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, itre négy mellette, Hello, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, itre öt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 72 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Budget 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es és regi 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a következő a 76-os mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79-est már elfogadtuk, 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 18-ashoz ugrunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Étre hatos. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva regi 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes konszolidált mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a zárószavazás, ahogy mindig elektronikusan, a módosított jelentéstervezetről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 56-an mellette, ketten ellene szavaztak, ketten tartózkodtak. És akkor most még egy zárószavazás következik, mégpedig a ö, jogalkotási javaslatról. Még egyszer megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 56-an mellette, hárman ellene szavaztak, egy ember tartózkodott. Jutta Haugnak sok szeretettel gratulálunk, az az igazság, hogy tényleg mérföldkőhöz érkeztünk Európa környezetvédelme és a LIFE program szempontjából nagyon sok szeretettel gratulálok, és nagyon szépen köszönöm a szavazási fegyelmet. Tudom, hogy túl sok volt már a szavazás, mindenkinek itt kellett maradni. Most, aki még szeretne a továbbiakban is itt maradni, azt nagyon szívesen meghívom, aki pedig el akarja hagyni a termet, azt kérem, hogy már is hagyja el. So, ich würde doch bitten, dass diejenigen, die akkor megkérném azt, hogy aki szeretne részt venni az ülés további részében, üljön le a helyére. Aki pedig szeretné az utolsó körben már elhagyni a termet, az minél előbb tegye meg ezt hiszen kevés az időnk. Most pedig szeretném Schnellhardt urat, a jelentéstevőt megkérni arra, hogy tartsa meg a bevezetőjét. Tessék! Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A horizonttal kapcsolatban úgy van, hogy az állatokkal a parlamentben nem lehet a, sétálgatni, hiszen nem engedélyezik a parlamentben az állatok ö, ö, állatok behozását. Minden esetre itt most állatokról lesz szó a következő jelentésben, kutyákról, macskákról és görényekről. Tehát minden esetre az a kérdés, hogy mit kell tennünk akkor, hogyha harmadik országban utazunk ilyesfajta állatokkal. Néhány évvel ezelőtt a bizottság megkért minket arra, hogy nézzük meg azokat a különleges intézkedéseket, amelyek Skandináviában vannak, és ha lehet, akkor szabaduljunk meg tőlük, mivel ezekre már nincsen jogalap, és a bizottság most ezt öntötte javaslat formájába. További változtatások is vannak, amelyeket szükségesnek tartunk annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződéssel összhangba hozzuk ezt a rendeletet. És egy pár átmeneti rendelkezési született az állatok megjelöléséről illetve bizonyos tagállamokra vonatkozó importrendelkezések is születtek. Tulajdonképpen ez az, ami változtatásnak mondható a rendelet szempontjából. Két alapvető fejezet létezik itt. Először is az annak a feltétele, hogy a kedvenceket, háziállatokat hogy lehet bevinni az Európai Unióba, illetve hogy az Európai Uniós tagállamok között, illetve az Európai Unió államai és a harmadik országok között hogy kell ezeket az állatokat szállítani. Kutyák, macskák és görények képezik az, az A pontot, és a többi állatra vonatkozik a B pont. Címkézési rendelkezésekről is van szó, és nagyon világos mindez, és azt hiszem, hogy el is fogadhatjuk a bizottság javaslatát. Tehát az utazást meg kell könnyíteni az ilyen háziállatokkal, kedvencekkel, anélkül természetesen, hogy az állategészségügyet vagy a közegészségügyet bármiféle módon károsítanánk. Egy kicsit olvashatóbbá próbáltam tenni a jelentést, ez azt jelenti, hogy sok módosító született, de ne hagyjuk magunkat becsapni, mert van egy sor dolog, amit ki kell venni, mielőtt még betehetünk plusz dolgokat. De különösen az állatok szállításával kapcsolatban az is fontos, hogy a megfelelő felvilágosító adatokat adatok szerepeljenek abban a passzusban, amelyet az állatok számára kiállítanak. Úgyhogy nagyon részletes adatokról van szó. Az új ebben az, hogy az állatorvosnak és a tulajdonosnak, valamint az ország hatóságainak is alá kell írnia azt, hogy kinek van joga utazni és milyen utálattal hiszen megtörtént az, hogy hamisították ezeket az utazási dokumentumokat, úti dokumentumokat, úgyhogy most egy új új rendelkezést kell kialakítani, reméljük, hogy ez segíteni fog majd a helyzeten. A bizottság állapot, véleményétől egy pontban térnék el, hiszen nagyon sok tulajdonos azt állítja, hogy az olyan állatok, különösen az olyan kutyák, akiket szépségversenyre visznek, ott korlátozás van, hiszen személyenként ötnél több állatot nem lehet elvinni magával, nem lehet átvinni a határon, és itt problémák szoktak felmerülni a határátlépésnél, akadályoztatva vannak a kutyák a kutya szépségversenyben való részvételben. Úgy gondolom ezért, hogy ki kell terjeszteni ezt a lehetőséget. Lehetőség kell arra, lehetőséget kell adni a gazdáknak arra, hogyha sporteseményről vagy szépségversenyről van szó, akkor, vagy például, hogyha egyesületi tag valaki, akkor igenis legyen joga arra, hogy ötnél több állattal utazhasson. Ezen kívül és, és, és meg kell próbálni megelőzni azt, vagy megszüntetni azt, hogy különleges engedély kelljen ehhez. Aztán van még egy szürke zóna, itt azokról vannak szó, akik nem ő, szakemberek, nem szak, szerint foglalkoznak az állatokkal. Itt is nagyon fontos az információ, az adat közlés, kérdése. Tehát az olyan állatokról van szó, amelyeket külföldre küldenek, különösképpen az egy év alatti állatokról, akiknél esetleg fennáll a veszélye, hogy az anyától bizonyos fertőzéseket átvihetnek vihetnek magukkal. A 12-16 hónapos kor közötti állatokra sem kötelező az oltási bizonyítvány, de hogyha külföldre utaznak, akkor eh, gondoskodni kell erről is. Azért tesszük meg ezeket a változtatásokat éppen most, mert már eh, biztosak vagyunk benne, hogy ez a szükséges, és szeretnénk megelőzni azt, hogy eh, a külföldre kivitt állatok az a fogadó országban megfertőzzék a többi állaton. Úgy gondolom tehát, hogy megkönnyítettük a gazdák dolgát, sokkal világosabbá tettük a rendelkezéseket azt illetően, hogy milyen információkat kell befoglalni a dokumentumokba, és sokkal jobb rendelet született majd ebből. A második rendelet pedig a kereskedelmi célokra szánt állatokról szól. Itt is elég sok módosítót irányoz elő a bizottság. Egyszer úgy volt, hogy az egészségügyi vizsgálat a kereskedelembe hozatal előtt 24 órával kell elvégezni. A gyakorlatban megmutatkozott, hogy ez nagyon rövid idő. És itt is 48 óra szerepel most a módosítóban, tehát ki lehet ezt bővíteni 48 órára. Igazából Szerintem ez könnyítés, hiszen az egészségügyi állapot ellenőrzése nem hígul fel, és a parlamentben pedig hasonló módon szavaztuk meg az eddigi jogalkotást is. Úgy gondolom, hogy a jelentésben nincs több módosító, és most kíváncsi vagyok, hogy a kollégáim, kolléganőim mit mondanak majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Schnellhardt úr, a 21-est és a 22-est együtt tárgyaljuk meg. A következő az árnyék előadó. Először is Justas Paleckis kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr. One of the most important things I... Az egyik legfontosabb, dolog szerintem az, hogy a rendelet érthető legyen, könnyen érthető, nem csak a szakmabeliek, az állatorvosok, hanem az átlag kutyamacska tulajdonosok számára is. Szerintem a javaslat jó irányba mutat. A Schnellhardt órát a benyújtott módosítók, több mint 160-ról van szó, azt mutatja, hogy időt, energiát nem sajnált Edosszi e esetében, és ennek eredményeképpen sok európai számára fontos témában készítette el ezt a kiváló szöveget, egyetértek vele, hogy a kisállat azonosító nak egy modellje, egy mint példánya, mintája is bele kell, hogy kerüljön ebbe a rendeletbe. Nagyon fontos az osztályokba sorolás is. Több mint öt ilyen állat is utazhat a tulajdonossal, abban az esetben, hogyha sporteseményre vagy kérdésre utazik az illető, ugyanakkor komoly védzáradékokkal kell körülbástyázni ezt a kivételt. Megoldás lehet például az, hogyha a, például a mm, nevezési e, bizonylattal igazolja mindezt a tulajdonos. Sürgős esetben akár egy másik tagállamtól is e, lehetne információt e, szerezni a tulajdonosról és más ügyben. Köszönöm. Vielen nagyon szépen köszönöm. Chris Davis kolléga kapszul. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. E, igazából csak gratulálni tudok Schnellhárt úrnak. Jó e, irányba mutat Schnellhárt úr jelentés, pragmatikus és az egyszerűsítés, a tisztázás ügyében csak dicsérni, mint ugye mindenki. Van egy-két kérdés eh, azonban, amely szeretnénk választ kapni. Például például a nevezés eh, bizonylata elegendő lenne ahhoz, hogy valaki a javasolt kivétellel élhessen. A kereskedő a keres, kereskedő ebből esetleg visszaélhetne ezzel, mondjuk hamis dokumentumokkal próbálná igazolni mindezt. Ez csak kérdés, nem állítás. A másik kérdésem pedig, egyes területeken a, a, a nyilvántartás túl szabályozásnak tűnhet. Ugyanakkor többen azt mondták hozzáértők, hogy ez javulást hozna. Hát, ha így van, akkor legyen, majd az elkövetkezendő hetekben kiderül, hogy mit gondol erről a, a, az érintettek sora. Azonban tovább elők az információt, és köszönjük az előadónak a munkáját. Köszönjük Chris Davisnek, most pedig következőként megkapja a szót. Kollégin Rosbach. Rosbach. Köszönöm, elnök úr. Beszéltem valakivel, aki gyakorlatilag szokott utazni az állataival, és tudom, hogy milyen sok papír munkára van szükség, és milyen sok oltásra van szükség ahhoz, hogy a kis négylábú barátait el tudja magával vinni. De ezen kívül még magán véleményem az, hogy a legtöbb házi állat valószínűleg soha nem lépi át a határt, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy tényleg ennyire meg kell terhelni azokat, azt a ö, nagyon kis számú embert, aki a kutyáját, macskáját át akarja vinni a határon. Ö, és ugye tudjuk, hogy egy sor nyilvántartás már is van, meg csipek vannak, stb., úgyhogy nem tudom, hogy szükségszerű-e még ezen túl is a szabályozás. Minden esetre ezeket a módosítókat be fogom nyújtani kollégámnak, és egyébként meg szeretném megköszönni ezt az alapos munkát, amely valóban nagyon sok területen javít a bizottság javaslatán. A mi frakción különösen azt értékeli, hogy, a, hogy az állatorvosi praxisokra háruló terheket könnyíti, rugalmasan tudják majd ezentúl eltönteni az a tagállamok az, hogy milyen dokumentációt kérnek a tulajdonosoktól. Néhány további területen azonban lehetőség lesz majd további információt kérni a tulajdonosoktól. A módosító javaslatokban többek között azt kérik, hogy a mikrochip eljárást lehetne korlátozni, lehet, hogy a jelentéstevő ezt is meg tudná vizsgálni egy kicsit mélyebben. az arra is szükség van, hogy a mikrocsipekkel kapcsolatban meglegyen a megfelelő konferencia, a kompetencia, tehát hogy az állatvédők és a tulajdonosok együtt alkossák meg az erre vonatkozó szabályokat. Azon kívül úgy érzi a kollégám, hogy nagyon jó javaslatról van szó, és jó alapot kíván az együttműködéshez. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Anna Rosbach. Karl Schlüter a következő. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogyha az emberek elviszik magukkal a társukat, bürokráciamentesen magukkal, hogyha utaznak külföldre. És nagyon fontos például a veszettség mentessége, és ezen kívül nagyon fontos az, hogy fonálférgek is azonosításra kerüljenek. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy például a kutyák székletében találhatók meg a különféle férgek. És igazából Svédországban is a nemrég 4000 róka székletét vizsgálták meg, hiszen a róka féreg ez a róka galantféreg, ez egy eléggé agresszív dolog, és Svédországban tehát például szedtük a bogyókat az erdőből, és most igazából bogyót nem nagyon lehet szedni, emiatt a kutya, vagy illetve a róka galantféreg miatt. És igazából nem lehet megfelelő módon használni az erdőt. Még akkor is, hogyha megkönnyítjük az adminisztrációt a határokon, akkor is nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk az elveinkhez, és hogyha bizonyos országban nem léteznek ezek az élősködők, akkor azokat nyilván meg szeretnénk védeni. Tehát itt igazából milliárdos értékekről van szó. Nagyon fontos az, hogy egy állatot féregtelenítsenek eh, tíz nappal mielőtt eh, külföldre viszik, hiszen említettem, hogy vannak ezek a nagyon agresszív férgek, és eh, nem minden országban vannak meg, és oda sem szabad őket elvinni. Sok szerencsét! Köszönöm. És most akkor a bizottság képviselőjének adnám át a szót. Ladomada a DG Sankótól Öné a szó. Eh, eh, Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, a bizottság javaslata nem annyira ambiciózus. Tulajdonképpen csak bizonyos mértékű ö, fényt szeretne vetni egy olyan területre, amelyet Lisszabon óta gyakorlatilag feleslegesé váló rendelet szabályoz, és, és Lisszabon előtt sem igazából jól működő rendelet szabályoz. Úgyhogy itt változtatásra van szükség, és úgy gondolom, hogy a rendelet nagyjából egészében jól működött egészen mostanáig. Hogyha tíz évvel ezelőtti helyzetet tekintjük, akkor is volt egy nagyon heves vita, és azt látjuk, hogy tíz év múlva sokkal jobb már a helyzet, mint a tíz évvel ezelőtt volt. Azok az európai állampolgárok, akik kedvencükkel együtt utaznak, valóban elégedett le, elégedettek lehetnek, hiszen sokkal kevesebb az utazással kapcsolatos adminisztratív teher, viszont biztosítjuk az egészségi követelmények betartását. Úgyhogy arról van szó, hogy a Lisszaboni, egy, Lisszaboni szerződése szeretnénk hozzáigazítani ezt a rendeletet, és nagyon-nagyon sokra becsüljük Schlennelhát úr munkáját, hiszen szeretne még világosabbá tenni minden szabályt, és szeretné egyszerűsíteni a szabályokat. Ezek a szabályok aztán közvetlenül Európai Uniós polgárok mindennapi életére, milliók mindennapi életére lesznek majd kihatással. Úgyhogy Snellhárt úr jelentés tervezetét komolyan át fogjuk vizsgálni. Nagyon sok olyan pontot tartalmaz ez a jelentés, amely tovább fogja fejleszteni a mi munkánkat. Mindig is nagy örömmel dolgoztunk önökkel, most is nagyon várjuk az elkövetkezendő hetek, hónapok munkáját. Köszönöm, hogy az elnök még egyszer visszaadjuk Snellhát úrnak a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm a kollégáknak is az ötleteket, elképzeléseket, köszönöm a vitát, köszönöm a bizottságnak is véleményét, hölgyeim és uraim! Kezdjük Davis úrral, a hamis dokumentumok tekintetében. Az a véleményem, hogy a mi javaslatunk alapján ez már szinte lehetetlen. Hiszen eh, felvesszük az aláírást is az állat dokumentumba, és így a tulajdonos összehasonlíthatja, tehát illetve össze lehet hasonlítani a tulajdonos aláírását az oltási könyvben és az állat dokumentumában is. Szerintem ez nagyon fontos. Rosbach asszonynak azt üzenem, hogy szerintem szükséges. Ez az előírás nem tehetünk úgy, mint hogyha a helyzet mindenhol eh, ugyanaz lenne. Slüter úr is említette ezt, tehát itt eh, az áttekintés, az ellenőrzést meg kell tartanunk. Hogy bizonyos eh, országok ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy kórokozókat kapnak, amelyek ott még nincsenek jelen. A jelzés lehet mikrochip, igazából még nem aggódom amiatt, hogy a többi országban nem lehet a mikrocsipet olvasni, az eddigi tetoválások megmaradhatnak, amennyiben 2011. július 3-a előtt vitték fel az állatokra. Különben már csak a mikrocsipet ismerik el, így az összehasonlíthatóság megvan, össze lehet hasonlítani az állatot az igazolványjal. Az adott bank kérdése is felmerült. Tudom, hogy nagyon sokan itt a parlamentben és máshonnan is beszéltek velem arról, hogy létrehozunk-e egész európai adatbankot. Elképzelhető, hogy ez a célunk. Tehát, hogyha mondjuk itt mondjuk az állatok szállítását nem érintjük, vagy mondjuk, hogyha egy állat elvész, hogy akkor ez könnyebben megtalálható lesz-e európai adatbankkal, tehát nem tudom, hogy ez mennyire megvalósítható. Mindenki, akinek macskája van, most rakjon egy csipet a macskába, jelentse be az adatbanknak, hát ennyi millió állat esetében én ezt egy kicsit túlzatnak tartom, és nem is tartom szükségesnek, hiszen nem jelent biztonságot, és nyilván az adatbank fenntartójának egy szép jövedelmet jelent ez, hiszen gondolom nem ingyen lenne ez, és valószínűleg önkéntes alapon nem is működne. Tehát az egészet egy kicsit túlzatnak tartom. 14 napja Strasbourgban beszéltünk például hasonló témáról, a szarvasmarhák jelölését, és még a szarvasmarhák esetében sem működik egy ilyen adatbank. Tehát az adatot megjelöljük, egy dokumentumban rögzítjük ezt, és az egészségi állapotát is az orvosi vizsgálat igazolja, de hogy kötelezően bevezessünk egy ilyen adatbankot az állatoknak, hát szerintem ez egy túlságosan messzire nyúló intézkedés. Aki ezt akarja, megteheti, és közölheti máshol is, de igazából semmi hasznos hatását nem látom ennek a dolognak. Tehát, hogy lenne egy európai közös adatbank a állatokról. Tehát szerintem törvényszövegbe ez ne kerüljön be. Köszönöm host Schnellhardtnak. Chris Davis egészen röviden szeretne hozzászólni, csak egy kérdésem lenne az előadóhoz vagy a bizottsághoz. Ahogy hallottuk, már tíz éve annak, hogy létezik eh, ilyen európai jogszabály, amely megkönnyíti a kutyák, macskák és a görények európai utazását, mobilitását. Tehát eh, a jogszabály előtt nem tudom, hogy, hogy mi, mi, mi volt a helyzet, vagy van erről információ? Azt hiszem, hát, hogy ezt a kérdést a bizottságnak kell tovább, nem tudom megmondani, hogy küzöm, különbséget kell tennünk a kereskedelem között, ott nyilván nagyon sok minden más, de azt is látom, hogy például a nyaralóhelyeken, hogy az emberek elviszik a házi állatukat, és igazából rájuk vonatkozik ez a jelent szabály, de esetleg ha a bizottság tudja, tehát nem tudom, hogy a statisztikai adatok milyenek, de hogyha a bizottság sem tudja, akkor megpróbálok valamilyen számot beszerezni. Chris Davis valószínűleg itt rátapintott egy fontos dologra. Anna Rosszpachnak is van még egy rákérdezése. Sajnos kettő. Nemrég Nelhard kollégáktól hallottam, hogy nem az összes állatorvos jogosult kiállítani egy ilyen dokumentumot, ez csak egy német rendelet, e, ez az első kérdésem. És hallom a Dán rendőrségtől, hogy nagyon örülnek a tetoválásnak, hiszen nem mindig van náluk csípolvasó, hogyha egy halott cicát találnak az utcán. Tehát ez a tetoválás az állat fülén, ez például Schnellhardt úr, most, most lezárom a vitát. Horst Schnellhardt kap szót, és akkor utána a bizottság. Igen. Igen, az első kérdésre nem tudok válaszolni. A második kérdés, a chip, az azt jelenti, hogy egységesíteni szeretnénk ezt a dolgot Európában. És hogyha találnak egy halott macskát, általában annak nincsen chipje. Hiszen a chip nem minden eh, országban kötelező. Tehát akkor kötelező a csíp, hogyha egy eh, állatot kiviszek az országból. Nem hiszem. És ez nem speciálisan német szabály. Az első kérdés az állatorvosra vonatkozott. Ez egy olyan eh, szabály, amit nemrég vettünk fel a joganyagba, és az ország egészségügyi hatósága dönti el, hogy mely állatorvosok állíthatnak ki ilyen dokumentumokat. Úgy gondolom, hogy áttekinthetőnek kell lenni a helyzetnek, hiszen nagyon sok hamisítvány történt nemrég, és itt mindenképpen valamennyire rendet kell tenni a hierarchiában, hogy ne állítsanak ki olyan orvosok igazolványt, akik nem jogosultak. És akkor így viszont vissza lehet élni a helyzettel. Nagyon fontos a nyomon követhetőség, ki állított ki egy igazolványt, ki írta alá, ott van a név, de ezt lehet ellenőrizni. Köszönöm. És most röviden megint a bizottság kapszul. Grazie, signor Presidente. Molto brevemente, per quel che riguarda l'estate... Köszönöm szépen, elnök úr. A statisztikákról kérdeztek. Nincsenek statisztikák erről a kérdésről. Megértik talán, hogy a bizottságnak nincs joga ahhoz, hogy megkérdezze, hogy most a, egy autóban utazó kutya ö, hova, ö, Belgiumból, Franciaországba vagy máshova megy, de az biztos, hogy állatok milliói utaznak egyik ta, Európai Uniós tagállamból a másikba. A kutyák ö, állami nyilvántartását viszont a tagállamokban túlságosan is bürokratikusnak tartjuk. A, a rendelet amúgy jól működött el eddig, csak akkor volt probléma, amikor illegális módon importáltak állatokat egyik országból a másikba, mert ezek az emberek ugye nem tartoznak a rendelet hatája alá, és ilyen módon kiátszák a létező ellenőrző mechanizmusokat. Na most, ami a jóváhagyott állatorvosokat illeti, itt egy 18-as cikk szól arról, hogy milyen szakmai képesítések, kell rendelkezni az állatorvosoknak, ahhoz, hogy mikrocsipet tudjanak ültetni az állatok fülébe. De ez a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ők azok, akik jóvá hagyják az, hogy mely állatorvosok végezhetnek, akár oltást, akár mikrocsipet, mely állatorvosok adhatnak ki állatpasszust. Köszönöm szépen. A módosítók határideje szeptember 27-e, a bizottságban november 6-án fogjuk majd szavazni a jelentésről, azt még nem tudjuk, hogy a plenáris ülésen mikor kerül majd ez a jelentés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a vitában. Most pedig tovább lépünk a következő napirendi ponthoz. Itt a bizottsággal folytatott vélemény csere lesz, mégpedig a Csehországban megtörtént metil alkohol mérgezésről. Eh, Pável Pok kollégánk eh, kezdeményezte ezt a vitát, és szeretnénk most a bizottsággal ma eh, egy eszmecserét tartani, és szeretnénk megkérdezni a bizottság véleményt arról, hogy Európai Uniós szinten be kívánnak-e avatkozni, illetve hogy hogyan, és hogy és hát szeretnénk, hogyha a helyzetet minél gyorsabban megoldanánk. Először tehát Pável Popnak adjuk meg a szót, utána pedig a bizottság képviselőjének. Tessék, Pável! Köszönöm, elnök úr. Akkor most csehül fogok beszélni. Nagyon röviden elmondom, hogy szeptember 6-án csütörtökön ö, esett először áldozatául két ember az a metilalkoholmérgezésnek Csehországban, hiszen illegális alkohol anyagokat fogyasztottak. Azóta 22-en haltak meg, és 34-en kerültek nagyon súlyos állapotban kórházba. A minisztérium ugyanakkor nagyon gyorsan reagált az eseményekre, és 20%-nál nagy, magasabb alkoholtartalmú italok árusítását megtiltották a cseh köztársaságban. a, a hatóságok most azt vizsgálják, hogy a metilalkohol honnan származik, de jelen, jelenleg ezt még nem derítették ki. Nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kaptam itt a szakbizottságban erről beszélni, hiszen ez olyan téma, amely nem csak a cseh köztársaságra vonatkozik, hanem más tagállamokat is érint. Ezért van arra szükség, hogy koordináljuk a probléma megoldását. Csütört csütörtökön Lengyelország megtiltotta a cseh alkohol importját, hétfőn pedig Szlovákia tett ugyanilyen intézkedéseket, Németország is figyelmeztetést adott ki a cseh alkohollal kapcsolatban. Nagyon fontos tehát ez a kérdés, együtt kell megtárgyalnunk, egy európai szintű egészségügyi problémáról van szó, ezért szeretném a szakbizottság elé tárni ezt a kérdést, és elmondani azt, hogy a cseh hatóságok, a cseh kapcsolattartókkal hogy működnek együtt, és hogy milyen különböző intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy minél gyorsabb reagálás lehessen, reagálást lehessen tenni. És azt szeretném megtárgyalni, hogy hogy tudjuk megkönnyíteni a hatóságok helyzetét, illetve a bizottságtól meg szeretném kérdezni, hogy hogy tudna részt fenni a cseh, a cseh probléma megoldásában. Köszönöm. Mivel ez az utolsó napirendi pontunk, több körre is sor kerülhet, és most szeretném átadni a bizottságnak a szót. Thank you, President. Uh, honorable member. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Meg szeretném válaszolni a cseh képviselő által feltett kérdéseket. A cseh köztársaság szeptember 10-én jelentett be egy gyors riasztást, mivel hogy a metil alkohol család használata miatt mérgezés történt, 23 már bizonyított halálesethez vezetett ez. Azt hiszem, hogy igen, 34 kórházba küldött emberről van szó. Én nekem 35 ugyanez a szám, de minden esetre többen kórházba kerültek, Lengyelországban két esetet jelentettek be, a szlovák köztársaságban pedig nyolc kevésbé súlyos alkoholmérgezésről van tudomásunk. Minden esetet mind a három tagállamban egy olyan alkohol fogyasztásához kapcsolnak, amelyet a cseh köztársaságból vásároltak. A cseh köztársaság a 20%-nál magasabb alkoholtartalmú italok vásárlását, illetve értékesítését szeptember 12-én megtiltotta, és szeptember 14-én minden 20%-nál magasabb alkoholtartalmú ital értékesítését megtiltotta. Szeptember 14-én gyors riasztást adtak ki. Jelenleg a 20%-nál nagyobb maga alkoholtartalmú italok tilalma ugyanakkor nem fedi le az exportált termékek körét. Tehát minden olyan típusú, vagyis lefedi, mert még azt sem tudják kizárni, hogy esetleg külföldön érkezett hamisított alkoholról van szó. Tehát a jelenlegi probléma még mindig a cseh köztársasághoz kötődik, legalábbis információink szerint, és ezért megvan annak a kockázata, hogy onnan exportálhatják ezeket a termel, termékeket. A lengyel és szlovák minisztériumok is megtették a megfelelő intézkedéseket. Szeptember 16-án Lengyelország tiltotta meg a cseh 20%-nál magasabb alkoholtartalmú italok importját, két nappal később pedig Szlovákia tette meg ugyanezt. A bizottság szorosan figyelemmel kíséri a, kíséri a helyzetet, és az illetékes cseh, szlovák és lengyel hatóságok jelentést tesznek a bizottságnak rendszeresen, ami a kommunikáció menetrendjét illeti ezzel a három tagállammal. Azt, arról azt tudom mondani, hogy más tagállamokat is kívánunk informálni, és mindenképpen frissítjük a helyzetről szóló híreket, mégpedig az egészségügyi és biztonsági, egészségbiztonsági bizottság tartott már két ülés szeptember 14-én és szeptember 17-én, akkor a közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági képviselőit minden tagállam elküldte az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Bizottság múlt hét csütörtökén ült össze ugyanebben az ügyben, és a Cseh köztársaságtól és Lengyelországtól eh, további információkat kértünk. Szeptember 24-én pénteken megint lesz egy információs ülés ebben a témában. Ezeken az üléseken annak a szükségességét hangsúlyoztuk, hogy a kommunikáció megfelelő időben és a megfelelő módon gördülékenyen zaj, folyjon az országok között. Azt is el tudom mondani, hogy a cseh kormány ma vizsgálja felül az eddig megtett intézkedéseket. A bizottság megkérte a cseh hatóságokat, és a tanács koreper ülését is, valamint egy telefonkonferencián keresztül Dali biztost és a cseh minisztert, illetékes minisztert arra, hogy hogy a cseh köztársaságból származó exportált alkohol termékekre is terjessze ki az értékesítési tilalmat. A cseh köztársaság ezt egyelőre nem tette meg. A bizottság meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a többi tagállam fogyasztóit megvédje, és annak megelőzésére, hogy a más tagállamok bilaterális intézkedéseket léptessenek életbe. Egyébként meg további kérdéseket a cseh köztársasághoz irányítjuk. Dali biztos telefonkonferenciát tartott ma reggel az illetékes miniszterrel, ahol egyelőre nem konkretizálták, hogy milyen intézkedést kell tenni, intézkedéseket kell tenni. Először ezeknek a cseh köztársaság részéről kell megtörténnie. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még nagyon sok kolléga szeretne hozzászólni. Először Iri Mászták a kollégának adom át a szót. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl jako europoslanec za Českou republiku, ale i jako lékař a občan říct. Az Európai Parlament eh, cseh eh, képviselőképjeként és orvosként is állítani tudom, hogy nagyon komoly, súlyos helyzetről van szó. Úgy vélem, hogy a az illetékes hatóságok egyszerűen túl későn reagáltak erre a helyzetre. A rendelkezésemre álló információk szerint már eléggé korán kiderült, hogy a mérgezett alkohol veszélyt jelentett, és hogy valószínűleg egészségügyi veszélyt jelent a fogyasztókra. Úgyhogy úgy, sokkal korábban kellett volna megoldani, illetve elkezdeni kezelni ezt a kérdést. Orvosként ugyanakkor azt is mondanám, hogyha a megelőzés nem volt megfelelő, akkor, a, akkor sokkal fájdalmasabb a kezelés ez az kés, késleltetett reakció sajnos nem csak megbetegedésekhez, hanem gazdasági veszteségekhez is fog majd vezetni. A cseh köztársaság hírneve is sérül itt, és ezért nagyon fontos, hogy minél előbb jogi úton is intézkedjenek, és hogy a bűnösöket megtalálják és megbüntessék az Európai Parlament most egy új egészségügyi fenyegetésekről szóló jelentésen dolgozik, és hogy látjuk, újabb és újabb fenyegetések lépnek föl. Nagyon fontos információkról van itt szó tehát, és szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy a cseh oldal hogyan informálta őket erről a problémáról, és hogy most mit vár el a bizottság a cseh hatóságoktól. Kedves kollégáim, katasztrófa történt, nem félek ezt a szót használni. A cseh köztársaság katasztrófájának valódi drámai hatásai vannak. Az egész országban nagyon sok család szenved, és a gazdaság is veszteségek, veszteségekkel kell, hogy számoljon. Egyszerűen nemzetközi szintű problémáról van szó. Országunkban eddig nem történt még ilyen probléma. Azonban azt tudjuk, hogy 2001-ben például Észtországban is volt egy ilyen probléma, ahol szintén a meta, metil alkohol miatt voltak problémák. 2004-ben pedig 69 ember Norvégiában halt meg emiatt. Az információkból kiindulva, amelyeket megtudtam, azt tudom elmondani, hogy a kormányunk nagyon gyorsan reagált a problémára, hiszen szeptember 12-én már megtiltottuk az alkohol értékesítését boltokban és trafikokban, utána pedig egy egész országot lefedő tilalmat vezettünk be a 20%-nál magasabb alkoholtartalmú italokra vonatkozóan. Egy sor ellenőrző intézkedéseket is már az már tavaly is be, e, bevezettünk. Például 2011-ben több mint 50 ezer ellenőrző beszélge, e, látogatást végeztünk, és ezek e, során egyszer sem tapasztaltuk metilalkohol jelenlétét. Szakértők szerint itt most metil alkoholról van szó, méghozzá olyanról, amit már a kész alkoholhoz, termékhez tettek hozzá, és amit nem az előállítás során adtak hozzá a termékhez. Azt viszont még nem tudjuk, hogy milyen mértékű problémáról van szó. 2009-ben 10 millió litert hoztak be Németországból és Oroszországból is nagyon sok, nagyon nagy mennyiségben, úgyhogy igazán nagy kiterjedésű problémáról van szó. és valóban az országunk nemzetközi hírnevét is sérti ez az ügy. Most az a legfontosabb, hogy a kommunikáció megfelelően működjön, és hogy a friss információkat egymással kicseréljük, és hogy együttműködjünk ennek a tragikus problémának a megoldásában. Három kérdésem lenne a bizottsághoz. Először is szeretném tudni, hogy a jövőben hogy kérde, kép, képzeli majd el a bizottság az együttműködést a cseh köztársasággal és a többi országgal. Másik kérdésem az, hogy hogy tudja támogatni az illetékes országokat ennek a problémának a megoldásában a bizottság. A harmadik kérdésem pedig az, hogy milyen következtetéseket tudunk levonni ebből a metilalkohol problémából a jövőre vonatkozó szakbizottsági munkára vonatkozóan. Most a cseh köztársaság volt egészségügyi miniszterének, Zuzana Rajtovának szeretném átadni a szót. Ja. Eh, Köszönöm, elnök úr. Én is katasztrofálisnak tartom a helyzetet, hiszen emberek is meghaltak. És valószínűleg eh, még több halott lesz, hiszen eh, sokan kórházban vannak még. Itt eh, nem csak a cseh köztársaságról van szó, hanem az európai belső piacba vetett bizalomról is. A cseh köztársaság nagyon átlátható módon kezelte a problémát, kezdettől fogva. Itt főleg a közvéleménynek és a médiához eljuttatott információkról van szó, és nagyon jó volt az együttműködés a nemzetközi ellenőrző hatóságokkal is. Örülök ennek, hiszen az Európai Unió gyors reagálási jelzőrendszere nagyon jól működött, és az információkat sikerült továbbítani. Most itt egy pontot szeretnék még korrigálni, hiszen szó volt arról, hogy szeptember 9-én továbbítottuk az információkat, sőt, még korábban. És nagyon fontos volt hangsúlyozni, hogy a cseh köztársaság maximálisan mindent megtett annak érdekében, hogy az érintett alkohol ne kerüljön kereskedelembe. Most vannak olyan elképzelések, hogy születési anyakönyvi kivonatot kapnak az üvegek, és hogyha kereskedelembe, kereskedelmi forgalomba kerülnek ezek az üvegek, akkor felmarad a kérdés, hogy az internetes kereskedelmet hogyan lehet akkor garantálni. Pac kolléga elmondta, illetve írt egy levelet a szakbizottság elnökének, és itt egy pontot szeretnék idézni, korrigálandó tévedéseket. A cseh köztársaság egy része, és ez jellemző a szerkezetileg hátrányos térségekre a, az Európai Parlamentnek is foglalkoznia kell ezzel az ügyjel. Ez áll a levélben. És igazából Poc kolléga megfogalmazásától én most szeretnék elhatárolódni, hiszen szerintem arról is szó van, hogy regionális választások lesznek egy hónap múlva. És most a regionális választások alapján itt megpróbáljuk, megpróbálják politikailag másra hárítani a felelősséget, tehát én ezt nem tartom túlságosan korrektnek. Dagmar Roth Bérent. Köszönöm. Elnök úr. Hálás lennék, hogyha a cseh belpolitikai részét ennek a dolognak most kihagynánk. Hiszen gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy nagyon nagy felelősségről tett probléma van a tolmácsolással, akkor, ak, akkor angolul mondjam? Jó példát mutatok. Ön, elnézést. Tehát, hogyha még egyszer kezdhetem, az a véleményem, hogy a cseh belpolitikai részt ne itt beszéljük meg, és az itt lévő kollégák nyilvánvalóan egyetértenek velem abban, hogy kiváló intézkedéseket hoztak a cseh hatóságok, és nagyszerű volt, hogy Poc úr kérte, hogy foglalkozzunk ezzel az ügyel, nekünk is ez lett volna kötelesség, nekem is. Egyszerűen nekünk is eszükbe kellett volna, hogy jusson. És kifejezetten hálás vagyok a kollégámnak, hogy foglalkozunk ezzel az ügyjel mindenre foglalkozunk, foglalkozunk a gyógyszerekkel, foglalkozunk az egészséget veszélyeztető dolgokkal, és ez a dolog nem jutott az eszünkbe. Teljesen világos számomra, hogy itt a bűnözők energia kitörését nem akadályozhatjuk meg. A bűnözők veszélyeztetik az embereket, és a bűnözőket nagyon nehéz megakadályozni abban, hogy ezt csinálják. Amit viszont megtehetünk, az az, hogy nagyon sűrű szövésű ellenőrzési hálót szövünk. Természetesen olvastam a témához az összes hozzáférhető anyagot, amit a német és az angol médiában olvastam, láttam. És helyén valónak tartottam, hogy a 20%-nál erősebb alkoholt kivonták a forgalomból, betiltották. Teljesen nem vagyok biztos, és majd Mastyálka kollégát kérdezem majd meg. Tehát nem vagyok teljesen biztos, hogy mennyire gyorsan lépett a cseh kormány, hiszen egy ilyen helyzetben minden óra potenciális veszélyt jelent. Figyelemmel kísértem a bizottságot is, nagyon jól hangzik, működik ez a riasztórendszer, hogyha egy ország jelez, akkor működik, de hát az a fontos, hogy jelentsen az ország. Nagyon jó, hogy Dali úr már telefonált a cseh miniszterelnökkel, üdvözlendő. Ami engem érdekel most, az két mondatban foglalható össze. Szeretném most tudni, hogy mikor történt az első eset Csországban, illetve mikor vált ismerté, tehát kórházban, egy orvosnál, mikor jelentette ki a cseh kormány a tilalmat, és harmad sorban a cseh kormány értesítette az európai hatóságokat, azt hiszem, hogy ezt 48 órán belül kell meg, nem tudom, hogy ez most ebben az esetben hogy volt. Még azt is szeretném tudni, hiszen a kolléga a bizottság részéről utalt rá, hogy megfelelő intézkedéseket hoznak, hogyha nem sikerül garantálni azt, hogy az export leállításra kerüljön. Tehát nem tudom, hogy milyen intézkedésekkel lehet garantálni, hogy Csehországban ne kerüljön ki 20%-nál magasabb alkoholtartalmú ital. Mit szándékoznak tenni, mikor szeretnék ezeket a garanciális intézkedéseket foganatosítani, hiszen jó, jónak tartom, hogy itt tartunk, ahol tartunk, és nem vagyok biztos benne, hogy a múltban az ilyen esetek megfelelő sebességgel zajlottak. Ezen kívül számomra problémának tűnik az is, ugyanúgy, mint a gyógyszerhamisításnál, hogy a bűnözők itt képesek voltak megint termékeket megmérgezni, vagy veszélyesé tenni. Szeretném még azt is tudni, hogy a bizottság rendelkezik-e valamilyen tervel, elképzeléssel, hogy hogyan szeretné elérni azt, hogy kiderítse ennek a dolognak a forrását. Tehát itt, meg, itt, itt kísérletről van szó, hát megkísérli-e, és milyen eszközökkel próbálja megakadályozni azt, hogy a jövőben ilyen legyen. Pável Potz kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. A bizottság megválaszolta a kérdéseimet. Köszönöm a bizottságnak, hogy felajánlotta a segítségét. Nagyon fontos számunkra ez, nagyon fontos az, hogy mindenképpen segítséget kapjunk az Európai Uniótól. Örömemre szolgál ez, és köszönöm, hogy elmondta ezt. A második megjegyzésem pedig, és úgy gondolom, hogy ezt a szakbizottságunk minden tagjának a nevében kijelenthetem, nagyon fontos az, hogy az áldozatok családjainak kifejezzük szolidaritásunkat és kifejezzük együttérzésünket. Azoknak is, akik még kórházban vannak, úgy gondolom, hogy minnyájunk nevében szólhatok. Hogyha kifejezem majd hazámban a kollégák sajnálatát. Különben ennyi szerettem volna mondani. Köszönöm. Poc úr a bizottsághoz kérdéseket intéztek, és most szeretném megkérni a bizottságot, hogy a felvetett kérdésekre válaszoljon. Köszönöm, elnök úr. Most a kronológiára térnék át. A bizottság szeptember 10-én kapta meg a gyors riasztórendszeren keresztül az információkat. A Cseh szeptember 8-án adta be az információt a gyors riasztórendszerbe, tehát nem került rögtön rá a listára, tehát a szeptember 8-án beadott információk arra utalnak, hogy próbákat, mintákat vettek szeptember 6-án. Tehát ez áll a jelentésben, amit a gyors riasztórendszer megkapott. Csak azt mondhatom, amit én is onnan lehívtam. Az előbb is elmondtam már. Most itt meg kell néznem. Szeptember 10-én kaptuk meg, tehát a jelentést, a riasztást. És az összes tagállammal a három érintett országgal együtt szeptember 13-án tartottunk egy ülést a Élelmiszerbiztonsági Állandó Bizottságban. Ezután áttérek a kérdésekre. Rót Bérent asszony kérdése, hogy a bizottság konkrétizálta intézkedéseket Csehországgal kapcsolatban. A Cseh köztársaság intézkedett a több mint 20% alkoholtartalmú italokat betiltotta, tehát a kereskedelmét leállította a cseh köztársaság területén. Ez az összes alkoholra vonatkozik, ital tól függetlenül, vagy az italok eredetétől függetlenül. Szlovákia és Lengyelország is hasonló intézkedéseket vezetett be az importokkal kapcsolatban. Dali biztos ma a cseminiszterrel közölte, hogy ezeket az intézkedéseket nem terjesztik ki azokra a termékekre, amelyek a többi tagállamba exportként kerülnének. A bizottság fog intézkedni. Mi nem konkretizáltuk, és számunkra nem is lehet. Tehát nem konkretizáltuk a alkoholos italok mennyiségét, amíg nincs garanciánk, a mai információink alapján még nem lehet pontosan tudni, hogy mely italok érintette konkrétan. Ma nincsenek garanciáink abban a tekintetben, hogy bizonyos alkoholos italokat ki lehet-e emelni a tilalomból. Így a tilalom valószínűleg megmarad, és export tilalom nincs, és hogyha nem lesz export tilalom, akkor a bizottság a cseh intézkedéseket közösségi szintre emeli majd. Tehát ez azt jelenti, hogy a cseh köztársaságból tilalom alá esnek a 20% fölötti alkoholos italok. A forrásra is rákérdezett valaki. Tehát a a, bűnöző energia beazonosítása még nem történt meg, tehát még nem találtuk meg. A forrást rendőrségi nyomozás van. Ez a rendőrség dolga, ez már nem az élelmiszerhivatal dolga nincsenek újabb információink, és beszéltem az illetékesekkel, de még nem tudtak további információt adni. Olyan termékek vannak, melynek a címkét hamisították. Különféle alkoholtípusokról van szó, Ezeket a márkákat publikálták, tehát ennyit tudunk. Azonban a forrást még nem ismerjük. És a kérdésekre csak annyit válaszolhatok, hogy Dali biztos felajánlotta segítséget, nem nem tudom én sem konkretizálni, hogy most itt konkrétan mire gondolt, de a cseh köztársaság igényelhet segítséget, elképzelhető, hogy a laborvizsgálatoknál nyújtunk segítséget, de nincsen konkrét, nincsenek konkrét tervei, hogy anélkül, hogy a cseh köztársaság ne konkretizálna az igényeit. Ez volt muszáj. Tehát el kell mondanom, hogy, hogy egyszerűen nem, nem jut szó a számra. Még van néhány kolléga, aki jelentkezett, legelőször Rót Pérend kolléganő. Köszönöm, elnök úr. Nem az az első gyors riasztás, amelyet átéltem itt az elmúlt 23 évben, amely szennyezett élelmiszerre vonatkozik. És ez, ez azért egy speciális eset. Visszadőlök, én nem, nem iszom általában 14-15 százaléknál erősebb alkoholt, és két kérésem lenne. Az első, viszonylag világosak a szabályok az Európai Unióban, hogy az információt hogyan kell továbbítani egy tagállamból az összes többi tagállamba. Amennyiben élelmiszer probléma merül fel, higiéniai problémák, szennyezés, és így tovább. Hogyha igaz, hogy szeptember 6-án a vétel először igazolta a metanol szennyezést, akkor a cseh köztársaság 8-án, 9-én táplálva adatokat a gyors rendszerbe, és ezek 10-kor, 10-én érkeztek meg. Hát akkor ez probléma. Megkérdezhetjük a cseh köztársaságot, hogy mit csináltak közben. Teljes mértékben korrektnek tartom, hogy az alkohol árusítását a 20%-nál erősebb alkohol árusítását megtiltották de eléggé cinikus kijelenteni, hogy nálunk nem áruljuk, de exportáljuk. Hát, hogy mit isznak külföldön, az minket nem érdekel. Tehát, hogy egyidejűleg nem állították le az exportot, számomra érthetetlen. Lehet, hogy intellektuális gyengeséggel küzdködöm emiatt, de én ezt nem értem és azt sem értem, hogyha szeptember 13-án volt egy ülés, rendben van, ez 10, én jön az információ, 13-án van egy ülés, de akkor elvártam volna, hogy exporttilalmat rendelnek el. Ma 19-e van. Ma beszél Dali a cseh miniszterelnökkel. És egyet mindenképpen elvárok. Holnap garantálják, hogy leállítják az exportot. És hogyha nincsen ilyen garancia, akkor rendeljék el. Hogy, hogy hogyan akarja ezt elmagyarázni az európai lakosságnak, az európai polgároknak, hogyha valahol Olaszországban kibont egy pálinkás butykost, vagy mondjuk Dániában, jó, hát vártunk, amíg a csehek saját maguk tiltják be. Hát ez nem lehet igaz. Életveszélyes dologról van szó. Ez egy orosz rulett. Hogy most ez az üveg. Mérges vagy? Nem mérges. És én nem akarom ezt a felelősséget magamra vállalni. És önnek is, önöknek is, a bizottságon is, Dali úrnak is azt javaslom, hogy viseltessenek felelősséggel. Köszönöm szépen. Rót Bérend kolléga, Mastyálka kolléga kap szót, és utána pedig eh, Rajtová. Mastyálka úr. Köszönöm, elnök úr. Egy kiegészítő kérdésem lenne a bizottság képviselőjének, illetve az által elmondottakhoz. Nem gondolom, hogy belpolitikai veszekedés folyna itt. Én úgy gondolom, hogy beszéltünk itt az implantátumokról, a mediátorról, és akkor sem mondta senki, hogy a különböző országok belső vitáiról volt szó. Itt európai szintű problémáról, európai szintű egészségügyi veszélyhelyzetről volt, van szó. Bizottsághoz intézendő kérdésem a következő. Önök szerint mi a különbség A között, hogy az információt, illetve hogy mi az oka annak, hogy az információ már 8-án eljutott a rendszerbe, de csak 10-én jelent meg ott. Szeretném tudni, hogy mi történt itt, hogy milyen hibák fordulhattak elő, esetleg administratív akadálya volt annak, hogy 10 előtt megjelenjen a riasztás. Aztán Most a kollégának adjuk meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer a kronológiát szeretném nagyon röviden felvázolni. Hatodikán halálozott el két ember, mivel az utcán megvették ezt a mérgezett alkoholt. A boncolásuk bebizonyította, hogy metilalkohol mérgezésről volt szó. Ezután kezdődtek el a halálesetek az egész régióban. Én úgy gondolom, hogy lehetetlen minden egyes mérgezési eset után riasztást indítani, csak akkor teszi meg ezt az ember, amikor már világossá válik, hogy az ilyen esetek tömegesen fordulnak elő, és nagyobb problémát jelentenek. Olyan esetek is lehetnek, ugye, ahol valakinek a házi pálinka ből kerülnek értékesítésre az ilyen italok, és akkor sem riasztjuk rögtön a gyorsiasztási rendszer. Tehát akkor viszont, amikor a boncolás során kiderült, hogy miről van szó, akkor rögtön átadtuk az információt a gyorsiasztási rendszernek. Na most az eredetről, az eredetről is nagyon sok téves információ létezik arról, hogy honnan származik ez a szennyezés, hogy milyen márkákról van szó. A legfontosabb az most, hogy a belső piac védelme érdekében minél előbb intézkedéseket hozzunk. Ezért is nagy örömömre szolgál, hogy a bizottság támogatni fogja a cseh köztársaságot az intézkedések, bevezeti intézkedések bevezetésében. Köszönöm. Megismétlem a kérdésemet, hiszen nem kaptam választ. Kérdésem pedig az, hogy megvan az egészségre káros élelmiszerek eh, vonatkozó rendelet, hogy ezekkel mi a helyzet, amikor a határokon át lépnek. Tehát nagyon fontos, hogy megkopjuk ezt az információt, hiszen eh, mi nem vagyunk végrehajtó hatalom itt, mi törvényholtó, jogalkotó hely vagyunk, tehát szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy milyen tanulságot tudnak levonni ebből a szerencsétlen esetből, hogy új jogalkotási kezdeményezéseik legyenek. Akkor így kidolgozhatjuk a korrekt javaslatokat, és a jövendő jogalkotásban felkészülhetünk az ilyen esetekre. Köszönöm. Van jogalkotás, tehát itt van a gyors riasztórendszer, a élelmiszer és a takarmány tekintetében is hihetetlen meg vagyok döbbenve, hogy mekkora hiányosságok vannak. Tehát, hogy megjön, megjönnek a próba, a mintavételek, és uh, utána nem csináltak semmit. Tehát, hogy hogyan jött, jöhet, hogyan lehetett le, lehetséges ez a késlekedés, tehát jó, 7 évig volt, de akkor is. Tehát esetleg a koordinátorokkal még szót ejtünk erről a következő plenárison esetleg megtárgyalhatnánk ezt az ügyet. Hiszen itt minden perc, minden óra drága. Ember életekről van szó, és pedig elég sokan meghaltak már. És ami az exportiralomra vonatkozik, szerintem már van elég ok hozzá. És most visszaadom a bizottságnak a szót, hogy reagáljon a hallottakra. Dankeschön. Ich möchte das nochmal klarstellen. Először is tisztázni szeretném, amit már mondtam. Szeptember 6-án, ahogy már mondtam, szeptember 6-án vették azokat a mintákat, a, gyors riasztást két nappal később tették meg, és ez azzal függ össze, hogy ugye a mintavétel ugyan hatodikán történt, de azért nem minden mintavétel után riasztanak azonnal, hiszen először biztosnak kell lenni abban, hogy valóban miről is van szó. Tehát azért először analizálni kellett azokat a mintákat. Ezért nyolcadikán került csak sor a riasztásra. Ez tény. Aztán hogy mit tudunk ebből az esetből tanulni? Hát jelenleg még nem is derítettük ki teljes mértékben, hogy mi történt. Nem tudjuk, hogy hogy szervezték meg ezt az egészet. Ez egy, egy, egyedül, egy egyedi eset, tehát ebből széleskörű vagy jövőre nézve ö, fontos intézkedéseket egyelőre nem tudunk levonni, illetve következményeket nem tudunk levonni. Hát először is tudnunk kell azt, hogy hogy, hogy mik a részletei ennek az ügynek. Csak utána tudunk következtetéseket levonni. E- ezeken kívül más kérdést nem írtam le magamnak, nem tudom, hogy valami kimaradt-e. Elnök, jó, akkor véget is ért az információ csere. Azon kívül még szeretném informálni mindenkit arról, hogy hogy együttérzésemet fejezem ki az áldozatokkal és családjukkal. Egyszerűen ki kell derítenünk, hogy a hibák hol vannak ebben a rendszerben. E, örülök neki, hogy erre időt szántunk. Köszönöm Pável Kok e, kollégának azt, hogy e, napirendre javasolta ezt a kérdést. Számomra személyesen is nagyon tanulságos volt ez a vita. Nagyon szépen köszönöm, hogy javasolta a téma felvetését, és biztos vagyok benne, hogy a bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a, a helyzetet minél gyorsabban megoldja, hogy ne kerüljön több él, emberéletbe ez a tragikus hiba. Még egyszer köszönöm a bizottságnak a vitában való részvételt. A mai ülést ezzel be is rekeztem, holnap 10 órakor ö, kezdődik a bizottsági ülés, a koordinátorok ülése pedig 9-kor. Köszönöm.